17-es naptár javaslatáról van szó, amelyet az elnökség elfogadott, egyébként a plenáris weboldalon megtalálható, ez is a mai ülés jegyzőkönyvéhez csatoljuk. A módosítók benyújtásának határideje október 6-a 12 óra és szerdán 7-én szavazunk a jövő a 17-es naptáról 12.30-kor. Az illetékes lengyel hatóságok eh, Cseslav Szikierszki mentességének felmentésé